<laughs> Sok szeretettel köszöntöm a biztos asszonyt, köszöntök mindenkit. Kezdhetjük is az ülést. Mégpedig az Európai Bizottság nyilatkozata eh, következik.